az ülés végéig, akkor elfogadottak tekintjük a jegyzőkönyvet. Két írásos magyarázatot és a 26-2016-os írásos nyilatkozatot Irina Gentile és 15 további képviselő írta alá a fi, pulmonális fibrózissal kapcsolatban 386 aláírást kapott a 48-as 2016-os írásos nyilatkozat, amit a, a a foglyokból kivett szervekkel Kínában címmel fogadtak el, ez is megkapta szükséges aláírásokat és a nyilatkozatokat a mai nap, nyilatko, a mai nap jegyzőkönyvéhez csatoljuk ezeket a nyilatkozatokat, és eljuttatjuk az érintetteknek címzetteknek.